Okay. Welcome everybody to this... Üdvözlök mindenkit a szakbizottság ülésünkön. Örömmel látok új képviselőket itt, akik még soha nem jártak itt, ennek nagyon örülök. Kérem, hogy mindenki azonnal foglaljon helyet csendben, annak érdekében, hogy a napirendi pontokat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megtárgyalhassuk. Már vannak körünkben petíciót benyújtók, elnézést, hogy egy kicsit várniuk kell, amíg szavazni fogunk, és más formalitásokat is elintézünk, és aztán utána önökkel is foglalkozunk. De mindannyiukat üdvözlöm a petíciós bizottság mai nap ülésén, és reméljük, hogy a délelőtti ülés gyümölcsöző lesz. Amennyiben nincs tiltakozás, fogadjuk el a napi rendet, és meg szeretném jegyezni, hogy a mai délutáni ülés fél háromkor kezdődik. Tehát délután fél három kezdődik az ülés, kísérleti jelleggel. Tudjuk, hogy nagyon kevés az időnk minden egyes témára, de van plusz fél óránk, ez nagyon jó lehet, úgyhogy kérem mindenki gyorsan ebédeljen meg, és jöjjön vissza fél háromra. Ami a harmadik napi rendi pontot illeti, ez a július 10-11. ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. A jegyzőkönyvet elküldtük mindenkinek, ha nincs tiltakozás, elfogadjuk. Igen, elfogadjuk. Tájékoztatásul el szeretném mondani azt is, hogy új gyakornokunk van a titkárságnál, Teo Hanna Ignátová, álljon fel, kérem, szeretettel üdvözöljük, Teo Hanna bolgár, és február végéig lesz velünk. Úgyhogy nagyon várjuk a segítségét, és kérem, majd mesélje el, hogy hogyan fogadták, és hogy sok a munkája-e. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fog segíteni a titkárságnak is, és mindannyiunknak is. Egyéb napi, rendek, napi rendi pontot senki nem jelentett be, úgyhogy akkor nézzük a szavazást. Az éves jelentés az Európai Ombudsman 2016 évi jelentéséről. Mici kollega nő a jelentéskészítője. Szeretne valamit mondani, mielőtt szavazunk? Nem, köszönöm rendkívül jó üléseket tartottunk az árnyékjelentés készítőkkel is. Jó a jelentés, úgyhogy reméljük, hogy minden rendben lesz. Köszönöm az árnyékjelentés készítőknek, az asszisztenseknek a közreműködést. Okay, I hope that you have your voting cards. Jó, remélem mindenkinek benne van a gépben a szavazókártyája, nem? Jó lenne, ha az előadó beletenni a gépbe a szavazókártyáját. And now that is. És akkor miután már ez megtörtént, miért? I'm not waiting for anybody at this moment. I... Nem, nem várok senkire, ha valaki nem érkezik időben, el kell, hogy vigye a következményeit. Harmadik bekezdés mellette 17-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk. Nem halljuk a hozzászólást sajnos, de biztos vicces volt. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. A 37-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48. Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 49, ezt visszavonták, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, Jelezni kell, hogy ki mire szavaz, tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70. Itt szóbeli módosító is van az első részhez. A szóbeli módosítóról szavazhatunk? Elfogadja mindenki? Ketten tiltakoznak a szóbeli módosító ellen. Jó, rendben. Ki van a szóbeli módosító mellett? Ellene? Ezt ellenőriznem kell. No, we cannot vote. We cannot vote. We cannot vote. We cannot vote. Okay. There are, there are too many First, we vote for the first part in favor. Szavazzunk először az első részre. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 73-asról. 73. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 16-osról részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a jelentéstervezet összességéről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Gratulálunk az Európai Ombudsmannak is, kiváló munkát végez, és ezzel a jelentése még kiválóbbat fog. Tartsunk egy nagyon rövid szünetet, hogy akik ki szeretnének menni a teremből, azt gyorsan és nagyon csendben megtehessék. Fine. So, when we have all, when we have all our decorations... Hogyha a szépen kiöltözött, feldíszített vendégeink mind helyet foglalnak, akkor megkezdhetjük a munkát. Következik a 1468-as petíció, egy új regionális autópálya építése földrengéses területen, illetve a 108-as vonas petíció egy Vali Mirandolezi Natura 2000 helyszín megóvása, amit az, ami Emilia Románában van, és szintén ez az autópálya valószínűleg károsítaná. Luca Felióinak adom meg a szót néhány percre. Azt mondanám, hogy mondjuk 3-4 perc. Utána pedig Szilvánó Teljaváni következik, ha jól egy ejti ki a nevét az elnök asszony és a tolmács. Először Luca Ferrioli úr kap szót, parancsoljon. Honorevoli signori... Igen, tisztelt Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, az öt percben próbálok lehetően a leglényegre törőbb lenni, és felvetni azokat a problémákat, amelyek a petícióban testet töltenek. Nagyon komplex problémával van dolgunk egy ipari országban, mint Olaszország is, az élhetőség nagyon fontos szempont, és éppen ezért fontos, hogy a környezetet, illetve a környezetben élők és az emberek egészségét megőrizzük. Nagyon fontos, hogy a visszafordíthatatlan akadályoknak véget vessünk, és akkor, amikor a gazdaság dominál, és az egészség és a környezet kárára fejlesztik, akkor ez nagyon súlyos következményekkel jár, ráadásul precedens szereppel is bírhat. Ne felejtsük el, hogy az Egyesült Nemzetek megállapodása, amelyel az Európa, amelynek az Európai Unió a 93-626 tanácsi következtetéssel tagja meghatározza, hogy a biológiai sokszínűség alapvető érték, és éppen ezért nagyon fontos, hogy megőrizzük az emberek a flóra és a fauna egészségét. Erről szól egyébként az Európai Unió egy más döntése is. Nagyon fontos tehát, hogy a környezeti károkat megakadályozzuk. Ráadásul az alapvető jogok Európai Kartájának 35. cikke azt mondja, hogy az egészségvédelme az Európai Unió egyik politikai tevékenységének a célja, a 37. cikk pedig a környezetvédelméről azt mondja, a környezet védelme, minőségének javítása az Európai Unió politikáinak egyike. Milyen projektről van szó? Nos, egy olyan autópálya projektről, um, amely um, um, érzékeny területeken vezet át Olaszországban. Ez egy mezőgazdasági terület, nagyon jó minőségű terület, az beépítés, a bebetonozás ugyanakkor a víz elnyelő képességét korlátozna a területnek, ráadásul zaj és környezeti szennyeződést okozna ez. Ez ügyben egyébként a 2013-2022-es jogsértési eljárás már zajlik, valamint 2015 21 2014 24 és 2017 05 30-as eljárásuk is ezen környezeti normák be nem tartását vizsgálják, ezügyben indították őket. Azt kérem az önök szakbizottságától, hogy vegyék figyelembe ezeket a szempontokat, és vizsgálják meg, hogy milyen fajta jogsértéseket követtek el. Többek között azt is, hogy az Auto Brenner úr részvénytársaság milyen nem nyilvános közbeszerzési eljárásokat indított, így nem, megfelel, nem megfelelve a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályoknak. Kérem önöktől, hogy egy egy megfelelő hivatalos felszólító levéllel szólítsák fel az olasz környezetvédelmi minisztériumot és az Emília romániai régiót, hogy akadályozzák meg ezt a projektet, amely súlyos környezeti akadályokat okoz, visszafordíthatatlan, és veszélyezteti az egészséget is. Amennyiben ezt az üzenetet nem hallják meg, akkor az Európai Unióban akkor csak rosszabbodni fog a helyzet, és célra vezető volna, hogy még egy régebbi projekt megvalósítása mellett döntsenek. Ez egy országút, amelyet gyorsforgalmi út tá lehetne bővíteni, és sokkal kevésbé volna kártékony ez a környezetre. Ráadásul az országúttal párhuzamosan vonatút is megy, és a vasúti közlekedésre akarjuk terelni a forgalmat. Köszönöm szépen, igen elegánsan fejezte be az előadását, és most pedig, pedig Tálja Viáni úrnak adnám meg a szót, szintén maximum 5 percben. Eh, l'alternativa già proposta in ambiti nazionali. Oh, you were not done. Ah, még nem fejezte be. Egy szünetet tartott, és azt hittem, hogy befejezte, hiszen már az öt percét is túlléptem. Kérem, hogy 30 másodpercben fejezze be mondandóját. Um, dico le ultime righe. Eh. Hát talán a legutolsó sor, sorokat olvasnám fel. Európának azt az üzenetet kellene megfogalmaznia, hogy aki szennyez, fizet, de az elfogadhatatlan, hogy aki fizet, a szennyezzen. Nem ez az elv, amelyet alkalmaznak Európában, ez egy téves üzenet. Nem úgy van az, hogy aki, szenny, aki fizet, a szennyezhet minden további nélkül. Ez a projekt nagyon súlyosan károsítja az egészséget, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a, környezetvédelmi öm, jogsértéseket figyelembe kell venni, ezekből 83 áll fenn, és éppen ezért mindenképpen kérem, hogy hatékonyan lépjenek fel. Köszönöm, és köszönöm, hogy világosan megfogalmazta az elvet, miszerint, hogy a szennyező fizet. Ez az elv amelyet követni akarjuk, és most megadom kollégájának maximum 5 percben a szót parancsoljon. Eh, <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Célom az, hogy bemutassam, hogy a kérdéses petícióban milyen kérdésekről van szó. Voltak éppen itt környezetvédelmi károkat okozna az az infrastruktúrális beruházás, amelyet terveznek, a helyi ökoszisztémát veszélyeztetné, és így az emberek egészségét. A Csiszpadánai autópálya egy régi projektből ered, amely semmiképpen nem modern már. Fontos, hogy kiemeljük, hogy az autópálya nyomvonala egy olyan területen megy, amely veszélyezteti a környezetet, és ez a nyomvonal egy olyan projektet követ, amelyet már 2004-ben fejeztek be, és azóta nem sem áll rendelkezett a beruházó kellő pénzzel, hogy ezt befejezze, de ugyanakkor rengeteg aggodalom megfogalmazott a tekintetben, hogy az élhetőség, az életminőséget rontja ez az autópálya. Ráadásul az áruk, a termékek célba juttatására rendelkezésre áll a vonat, egy sor olyan terméket állítanak itt a padániai fensíkon elő, amelyek földrajzi eredetjelöléssel rendelkeznek, és az egész globális piacra kell, hogy eljussanak, de nem úgy, hogy károsítják a környezetet és az élő lényeket, hiszen 2002 óta folyamatosan a közlekedési szakbizottságban hangsúlyozzák, hogy a forgalmat a vonat, a vasúti közlekedésre kell átterelni. A 3A és a 3B mellékletben látható, hogy maga a terv is igen problematikus, hiszen ezen a padániai fensíkon környezeti veszélyeket okozna, és a, főleg a téli időszakban, amikor a szél nem fúj kellőképpen, a károkozó anyagok megbesűrűsödnének a levegőben, a talajvízben, és ezzel veszélyeztetnék nem csak a helyben élők életét, hanem azáltal, hogy a folyók amelyek egyébként a fő, főleg a pofúj az Adriai tengerbe folyik, sok más területen lakó eh, állat, növényvilág és az emberek egészségét is veszélyeztetnék. Sok ezer ember korai halálát okozza a közúti forgalom, Erről egyébként a hatos mellékletben lévő Európai Uniós joganyag is tanúbizonságot tesz. A CISZ, CISZ vagy padán fensíkon túli területet keresztül szövő autópálya Számítások szerint hatalmas forgalmat bonyolítana le, főleg a nehéz tehergépjárművek közlekednének itt, ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy a helyzet rosszabbodna a környezeti és a eh, erőforrások megőrzés és a helyi lakosság élete kell, hogy prioritással rendelkezzem. A a PM10 és a finompor szennyezés már most is elfogadhatatlanul magas, ez visszafordíthatatlanná válna az autópálya megépítésével. De nem csak az emberek egészségéről van szó, hanem teljes ökológiai rendszerek kerülnének veszélybe, ráadásul olyan területeken haladna kerül az autópálya, amelyek a Natura 2000-es védelme, védelem alatt állnak. Ezen felül egy sor természetes folyó és csatorna tagolja ezt a területet, biztosítva így egy olyan ökoszisztémát, amelyet az új csiszpadánai vagy padán fensékon túli autópálya veszélyeztetne. Összességében tehát veszélyezteti ez az állatok, a növények és az emberek egészségét, és súlyos kihatással járna a környezetre. Ez az autóprája projekt ellentmond az Emília romániai projektnek, amely integrált közlekedési megoldásokra tör. Nagyon fontos tehát, hogy lássuk, hogy az környezetvédelmi minisztérium véleményét sem veszik figyelembe. 57 módosításra tettek javaslatot, ezen felül a Kulturális Örökség Minisztériuma is megszólalt a projekttel kapcsolatban. és így veszélyes, veszély, láthatjuk, hogy milyen veszélyes ez a projekt. Kérem önöktől, hogy néhány másodpercben még elmondhassam elégedetlenségünket, csodálkozásunkat egy-két területen. Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen területen, ahol a biológiai sokszínűség ilyen fontos szerepet játszik, amely eh, biológiai sokszínűség már most is veszélyben van a különböző ipari létesítmények okán, hogyan elképzelhető az, hogy eh, egy ilyen autópályát építsenek, amely a különböző az állatok mozgása természetes életterét veszélyeztetné, és ez egyébként a projekt elejétől kezdve teljesen világosá voltak ezek a eh, felvetések és aggályok. Hogyan elképzelhető az, hogy az illetékes szakbizottság rábólintott erre a projektre, ugyanakkor mindezen problémákkal tisztában volt. Az ö, önkormányzatok sem az emberi erőforrással, sem a technikai erőfeszítésekkel, lehetőségekkel nem rendelkeznek, hogy hatékonyan fellépjenek ezen terve ellen, már pedig a náluk élők emberek, élő emberek egészségét veszélyeztetnék. Éppen ezért kérem önöktől, hogy elmélyült vizsgálatot folytassanak, és köszönöm a figyelmüket, jó munkát kívánva önöknek! I thank you very much. now the floor goes to... Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság képviselője Cipriáni úr szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megvizsgáltuk a dokumentációt, amit a petíciók benyújtói rendelkezésünkre bocsátottak, megvizsgáltuk a, az olasz környezetvédelmi hatás, hatóságok révén rendelkezésünkre álló dokumentumokat is a hatóság weboldaláról például. Volt egy teljes környezetvédelmi hatástanulmány 2012. októbere és 2017. júliusa között végezték ezt. Nagyon sok kiegészítő értékeléssel, dokumentummal látták el ezt a vizsgálatot. Nagyon sok megfigyelés nyújtott be a közvélemény, az állampolgárok, a civil szervezetek. Ez a Környezetvédelmi Minisztérium honlapján mind elérhető. A felmérés eredménye az volt, hogy dott a környezetvédelmi miniszter egy határozatot, egy rendeletet 2017. júliusában, ami kinyilvánította, hogy környezetvédelmi szempontból ez a projekt elfogadható néhány előírásnak ha megfelelnek, akkor megkapják az engedélyt. A petíció benyújtói szerinti információk alapján, és figyelembe véve azt, hogy a projekt esetében teljes mértékű környezetvédelmi hatásvizsgálatra került sor, az Európai Bizottság ezen a ponton Európai Uniós e, környezetvédelmi jogszabály sértést nem tapasztalt. Ami azonban a levegő minőségével kapcsolatos aggályokat illeti, azzal kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy ezeket az aspektusokat már is kezeli kettő jogsértési eljárás. Az egyik a határértékek túllépéséről szól, amit a 2008-as 2008 per 15 per EK irányelv ír elő, és ez a két jogsértési eljárás még folyamatban van. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Tudjuk-e, hogy ezek a jogsértési eljárások milyen stádiumban járnak. Azt tudom, hogy ez egy kényes kérdés, de mégis, hogyha esetleg van valami infója erről, most már az indokolt véleményünkkel ellátott levelet megküldtük Olaszországnak, itt tart. Ez nagyon jó információ, mert amikor itt a szakbizottságban arról tájékoztatnak bennünket, hogy jogsértési eljárás folyamatban van, akkor nagyon hasznos tudnunk azt, hogy a folyamat mely pontján állunk. Köszönöm tehát. Most a képviselők előtt nyitom meg a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Evi asszony. Grazie, Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Először is köszönhet a petíciót benyújtóknak, hogy eljöttek ma hozzánk, és hogy tájékoztattak minket erről a fontos petícióról. Tehát, abból indulunk ki, amelyet a bizottság említett, több jogsértést az olasz állam részéről, többek között arról, amely pillanatnyilag Mm, indokolt jelentést eredményezett. Azonban, ami rendkívül meglep a bizottság értékelés kapcsán, hogy a minisztérium állításain belül, ami a környezetet illeti, az közösségeket illetően, amelyeknek egyszerűen nincsen semmiféle lehetősége arra, hogy az intézkedéseket foganatosítsa, mert nem tudják finanszírozni őket, illetve hogy ellenőrizzék ezt. És itt most a levegő minőségére gondolok. A bizottság azt nem említette, hogy Olaszország most az első stádiumban van, amikor a levelet emlegette, vagyis egyáltalán nem ellenőrzi a ö, levegő minőségét. Tehát szeretném tudni a bizottságtól, hogy van-e olyan kötelezettsége az olasz államnak, hogy itt a területen a levegő minőségét ellenőrizzék, illetve vannak még más ö, problémák is ö, az értékeket illetően. Úgyhogy nagyon sok állampolgár dühös, elkeseredett, mert próbálnak küzdeni e, ezért e, a területért, de ugyanakkor elveszik a termőföldet tőlük. És ugyanakkor tönkreteszik az ökoszisztémát, amelyet le kellene, hogy fedjen az európai irányelv, és a habitátra utalok, e, amely a madarak élőhelyét védi azonban vannak mások is. A regionális hatóságok már készítettek úgynevezett screeninget két különböző érintett területen, amelyek különleges védett területek. Két azonos jelentést fogadtak el, de teljesen felületesen elemezték ezeket a területeket. Hogyan lehet az? Tehát, hogy ez nem károsítja az ezen a területen élő madárfajokat. Tehát hogy lehet engedélyezni? Az engedélyezési eljárásra utalok itt. Ez a projekt nem hasznos. Az állampolgárok számára nem oldja meg a közlekedési problémákat, a mobilitási kérdéseket a különböző területek között. A régi projekt már felmerült, ez az új, ez nem veszi figyelembe a valós forgalmi irányokat. Tehát olyan projektet kellene inkább létrehozni, amely javítja ennek a területnek a helyzetét. Ebben, ezen a területen azonban sajnálatos módon sokkal többen haláloznak el, túlságosan fiatalon a környezet szennyezés miatt. Úgyhogy ezt a sajnálatos csúcsot tartja ez a terület Európában. Kérem tehát a kollégákat, illetve azt is, hogy a regionális hatóságoknak küldjenek egy levelet, hogy felhívja figyelmét a petíciót benyújtók aggájaira, illetve a minisztériumba, ahol a legutóbbi engedélyeket kiadták. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok hangját az olasz hatóságok meghallgassák, főleg, hogyha ilyen jellegű projektekről van szó. Köszönöm szépen. Thank you very much. Ms. Köszönöm szépen, Valéna asszony. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a petíciók benyújtóinak a prezentációikért, és támogatásukról, támogatásomról biztosítom őket. Sajnos nagyon sok hasonló eset van, amikor környezetvédelmi szabályokat sértenek meg. A tagállamok ismerik az összes trükköt, amivel el tudják kerülni azt, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálatokra vonatkozó szabályoknak pontosan megfeleljenek. Azt gondolom, hogy ahogyan az el is hangzott, ez egy 15 éves projekt, amit most ismét felvetettek, és emlékeztetni kell az olasz hatóságokat arra, hogy nem lehet részekre osztani az utat, hogy ezzel megpróbálják elkerülni azt, hogy meg kelljen felelni a vonatkozó KHV irányelvnek. Ez egy gazdálkodókkal tele térség, egy mezőgazdasági térség. Az építkezés nagyon komoly károkat okoz neki, úgyhogy el kell gondolkozni azon is, hogy milyen típusú mezőgazdaságot akarunk a közös agrárpolitikán belül előmozdítani mit szeretnénk látni. Általában szuverén és biztonságos gazdaságokat szeretnénk látni. Hangsúlyoznám azt is, hogy szükség van egy független és friss környezeti hatásvizsgálata, és a konzultációt is meg kell indítani az állampolgárokkal. Azt hiszem, hogy erre nem került sor. Az Olhuszi megállapodás alapján is hangsúlyoznám ezt. Maradjon tehát nyitva ez a petíció, és a bizottság mellett mi is írjunk egy levelet az olasz hatóságoknak, amelyben kifejtjük az aggodalmainkat. És hangsúlyozzuk azt, hogy tisztességes környezeti hatásvizsgálatra van szükség. És még egy dolog, a bizottság tisztázza, hogy ezt a projektet EU-s pénzből finanszírozzák-e, akár részben, és ha igen, akkor mutasson rá arra, hogy mennyire fontos a környezeti hatásvizsgálat, hogyha közösségi finanszírozás is szóba került. Illetve szerintem a REGI és ENVI szakbizottságokkal tovább kéne utalnunk ezt az ügyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a kollégák közül más nem szeretne hozzászólni, ezért most visszaadom a szót Ferioli úrnak, utána pedig Taljavjelni úrnak is. Köszönjük a felvetéseket, mert rendkívül fontosak. Szeretném azt is jelezni, hogy a régi gyorsforgalmi útra vonatkozó projekt beindult egyszer már, és aztán leállították. Csak néhány kilométernyi szakasz készült el, és sehova nem vezet. Tekintettel arra, hogy ez a projekt sokkal kevesebbe kerülne, mint az autópálya megépítése, nem volna értelme tönkretenni egy ilyen területet. Van már ott egy vasút, és Európa egyébként is pozitívan tekint a vasút vonalak építésére. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy egyértelmű üzenetet közvetítene ez a szakbizottság a környezetvédelmi minisztériumnak, illetve a regionális önkormányzatoknak ezzel. Köszönöm a ránk szánt időt. Köszönöm szépen, Terjev Jáni úr, a következő parancsoljon. Köszönöm a szót. Csak két dolgot szeretnék felvetni. Visszautalnék arra, amiről Ferioli úr beszélt. Teljesen abszurd ez a dolog. Nevezetesen a költségek óriásiak, és gazdasági szempontból egyáltalán nem indokolt, adatokkal megalapozott indok, hogy ez az úgynevezett projekt gazdasági fejlődést eredményezne. A másik fontos dolog, vegyük figyelembe azt, hogy olyan területről beszélünk, amelynek elsősorban a minősége fontos. Nem igazán értjük, hogy a minőséget hogy lehet autópályával kifejezni. Vannak ennél sokkal jobb közlekedési eszközök. Végül kérem az Európai Bizottság szakbizottságát, amely tényeket idézett, hogy ha mondjuk egy állampolgár teszi fel a kérdést, nem egy szakértő, hogyan lehetséges az, hogyha minden tényt ilyen egyértelműen ö, elmagyaráztunk, mégis 200-an vannak, akik ö, azt próbálják mondani, hogy ez nem jó ez a projekt. Én azt kérem, várjunk egy kicsit szálljunk egy kis időt arra, hogy a projektben minden szerepeljen, és aztán újra beszéljünk róla. Mert az állampolgároknak is joguk van pontosan tudni azt, hogy mi az, amit építeni kívánnak ott. Köszönöm. Fine. Um, and now it's up to us to conclude. Köszönöm szépen most a képviselőknek kell következtetésre jutnia, mert nem vagyunk könnyű helyzetben. A bizottság azt mondta, hogy minden lehetőséget kimerített, és nincs olyan EU-s jogszabály, amit megsértettek, de az aggályok ugyanakkor fennmaradnak. Önökkel, az állampolgárokkal együtt érzünk ebben, és azt kéne tenni, amit a kollégák mondtak, maradjon nyitva ez a petíció, és küldjünk levelet az Emilia romániai hatóságoknak, ahol mi ebben rámutatunk világosan arra, hogy a szennyező fizet elvét kell követni, és hogy aggaszt bennünk az állampolgárok jól léte a régióban. Illetve utaljunk a folyamatban lévő jogsértési eljárásra is, kifejezve, hogy nem akarunk ebbe belavatkozni, de a szakbizottság aggáját azért közvetítsük. Ezt tudjuk megtenni, és talán rá tudnánk mutatni arra is, hogy hát abszolút nem támogatjuk azt, hogy megpróbálják megkerülni a szabályokat. Köszönöm a bizottságnak, amely az előttük álló lehetőségeket kimerítette, de attól még aggasztó a helyzet Angela. Azt gondolom, Cecilia, hogy fontos lenne megnézni azt, hogy európai alapokból is költenek-e erre a projektre pénzt. Ezért érdemes lenne talán a regi bizottságot értesíteni ezekről a jogszabály, jogsértésekről, és hogy ők vizsgálják meg, hogy EU-s pénzeket költenek erre, ha igen, akkor ezt vonassuk vissza. Köszönöm, köszönöm, ezt elfelejtettem. Igen, tehát a regionális szakbizottságnak is küldünk egy levet az állítólagos jogsértésekről, hogy vizsgálják meg, hogy Európai Uniós alapokat használnak -e erre jogsértő módon. Ezzel lezárhatjuk a témát. Köszönöm, nagyszerű. Köszönöm szépen a petíció benyújtóinak, hogy ilyen világosan elmagyarázták a helyzetet. Következik a 90-es petíció, a No Tangenziala Parco de Ticino bizottság és a Parco Agricolo Sud Milano bizottságok nevében benyújtott nagyon sok aláírás tartalmazó petíció, összetett közúti infrastruktúra védett területeken történő megépítéséről címmel. Egy sor képviselője jelent meg a petíciónak, négyen vannak, mindenki kettő percet fog kapni. Guereszki úrral kezdeném. Örülök, hogy itt egy olasz kolléga mellett ülök, aki segíteni tud. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy napirendjére tűzte a petíciónkat. 16 évvel ezelőtt egy autópálya projektet mutattak be, amelyel a Malpézai repülőteret lehetne elérni. ezt a Superstrada nevű autópályát, eh, nyomvonalát áthelyezték egy UNESCO által védett eh, területet szelne most át. 2015-ben egy másik projektet mutattak be, illetve a módosítását mutattak be, amelyel ezt az autópályát összekapcsolnák a Milánói eh, keleti autópályával. 2001-ből ö, származik ez a kezdeményezés. 14 ezeren írták alá. Az élhetőség és a fenntartható fejlődés azok a szempontok, amelyekre koncentrálunk, és a közösségi közlekedésre helyeznék a hangsúlyt. Az elmúlt évben egyre többen lettünk 14 ezeren írták alá a kezdeményezésünket a projekt ellen. Az adminisztratív bírósághoz fordultunk, egy sor felvonulás és tüntetést tartottunk, a legutolsó 2015-ben. Ez volt a legnagyobb tüntetés ebben a zónában az összes olasz környezetvédelmi civil szervezet, valamint a mezőgazdasági szervezetek képviseltették magukat. Azt akarjuk elérni, hogy ezt a projektet fenntarthatóvá tegyék, illetve az eredeti projekthez térjenek vissza, ne engedélyezzék a folyó völgyben való nyomvonalat, amely sérteni a környezetet. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálatot úgy folytassák, hogy ezek megfeleljenek az európai jogszabályoknak. Az ilyen projektek eh, nem eh, hajthatók végre az állampolgárok aktív bevonása nélkül, éppen ezért fenntartjuk, hogy csak a lakosság aktív bevonásával lehet a fenntartható közlekedés koncepcióját kiépíteni, és ehm, figyelembe kell venni a gazdasági, a szociális, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági és a biológiai sokszínűségi szempontokat is meg kell akadályozni, hogy egy túldimenzionált projektet hozzanak létre. Jogosnak tűnik, hogy a helyi polgármesterek, illetve a helyi gazdálkodók egy-egy képviselő is megszólaljon itt, hogyha az elnök asszony megengedi. Hát ez nagyon elegáns öntől, hogy megválasztott politikusoknak adja át a szót, hiszen ők általában nem adják vissza a szót senkinek sem, tehát ó, legyen óvatos. Üdvözöljük tehát a két polgármestert, Pioltini és Bona urakat. Önöki a szó. Kérem, hogy próbáljanak nagyon lényegre törően fogalmazni. Üdvözlöm Önöket itt körünkben. Bene, buongiorno e grazie per l'audit. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghallgatnak bennünket. Álbai Ráte polgármester vagyok, 4700-an laknak, öt nagy mezőgazdasági hagyományjal élünk. Ez egy terül, vízben gazdag zöld terület 20 km Milánótól. A mi lakosságunk mindig ellenezte ezt a projektet, hiszen ennek komoly környezeti kihatása van, ráadásul túldimenzionált és nagyon költséges, és akadályozza az életmi, a jó életet, az életminőséget más fajta fenntartható, alacsonyabb költségű beruházások mellett vagyunk. A közösségi közlekedést kell preferálni, bicikliutakat kell képíteni három terület között. Ezek a bicikliutak ma voltak éppen nem is léteznek az autóutak és az autópályák nagyon negatív kihatással vannak a környezetre, már pedig a mi gazdaságunk a kultúrtájból és a mezőgazdasági tevékenyből él és ezen beruházás 20%-os, 30%-os súlyosan veszélyeztetné a mezőgazdasági termőterületet, ráadásul a vízgazdálkodást is veszélyeztetné, elcsúfítaná a környezetet, el, megnehezítené a közösségek közötti kapcsolattartást, veszélyeztetné a biológiai sokszínűséget, Éppen ezért azt kérjük, hogy vessenek véget ennek a drága, túlköltséges és kártékony projektnek. Le akarják betonozni, aszfaltozni a területet, ezt nem engedhetjük, úgy, hogy nem megfelelő tanul, nem készítettek megfelelő tanulmányokat, amelyek a forgalom mennyiségét és irányát mérnék. Ezen felül pedig a projektnek véget kell vetni, és fontos, hogy ne rosszabbítsuk a helyzetet, hiszen már így is hatalmas terhet jelent a közötti közlekedés a térség számára. A köz, az olasz közbeszerzési tanács 2017. január 27-én a Superstrada projektről azt mondta, hogy ez nem felel meg a hatályban lévő jogszabályoknak. Éppen ezért tehát a Nemzeti Közbeszerzési Tanács is módosításokat követelt. Ugyanakkor ugyanezt a projektet nyújtották be, és um, éppen ezért ennek véget kell venni. Egy olyan folyamat ez, amely nem felel meg a jogszabályoknak, um, és uh, ezt mondja egyébként a jogi tanulmány is, amelyet készítettünk a közbeszerzési tanács véleményét teljes mértékben figyelembe kell venni, amelyet mondom január 27-én adtak ki, ugyanakkor pedig kérem önöktől, az önök szakbizottságától is, hogy vizsgálódjon ebben a kérdésben, vizsgálják meg preventív módon a csatolt dokumentációt, amelyet rendelkezésükre bocsátunk, például a 2007. október 10-i dokumentumokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mille grazie, mondja az elnök olaszul, köszönöm szépen. Most pedig Bona úr kap szót a Cassinetta település. Cassinetta de Lugagnano, mondja a polgármester, tehát Cassinetta de Lugagnano polgármester. Gyönyörű már ez a név, a hangzása is. Csodálatos, mondja az elnök hogyha el akarnak jönni hozzánk Cassinette di Lugagnánóba, akkor szeretettel látjuk Önöket. Köszönöm szépen. A bizottságnak és a képviselőknek, hogy eljöhettünk ide. Cassinette di Lugagnano közössége, amelyet képviselek, 2017-ben már az egyik legfontosabb terület volt az önkormányzatok szempontából, de, de azt mondtuk, hogy nem akarunk magas épületeket, amelyek tönkre teszik azt a parkot, amelyhez tartozunk. Illetve azokat a mezőgazdasági területeket, a környezetet, amelyeket meg akarunk védeni itt ezen a területen. Kassinyete Diruganyánóban ban 17. századi területek vannak, hajózható folyók, és hogyha mindezt egy óriási autópályával akarjuk változtatni, amely Malpenzába vezet a repülőtérre, tönkretesszük ezt a területet. Ezért csak egy abszolút felhasználhatatlanul aszfalt út marad, mert nem fogják használni az emberek. Már, ez is, már így is rengeteg ilyen van Olaszországban, amely tönkreteszi a generációk életét. Kérem, hogy a segítségért való kérelmünket pozitívan fogadják, és csak egy kis részét használják fel ezt a, ennek a hatalmas összegnek, például a tömegközlekedésre, a fenntartható mobilitásra, azon ingázók részére, akik az egyik legnagyobb európai városba járnak dolgozni. Több ezer embert képviselek itt, akik nek szeretnénk lehetővé tenni, hogy megőrizzük azokat a termőföldeket és területeket itt, amelyeket mi örököltünk apáinktól. Nagyon köszönöm, köszönöm a gyönyörű képeket is. Most Oliver Rodáriónak adom meg a szót, aki a Földművelők Szövetségét képviseli, parancsoljon két percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönet a bizottságnak is. Én szeretném, hogyha elképzelnék, hogy hol menne át ez az autópálya. A miénk az olyan terület, amelyet a legkevésbé őriznek meg Milánó környékén, két park van pedig itt, a Milánó környékén az egyik legnagyobb terület mezőgazdasági szempontból Olaszországban. Ez a nagy zöld tüdeje Milánó városának Képzeljék el, hogy ez a legszennyezettebb terület Európában, úgyhogy szüksége van olyan területre, ahol megmarad a levegő tisztításának lehetősége. Óriási területeket ölelne fel itt ez a, terület, ez a projekt, itt Leonardo da Vinci is tevékenykedett pedig európai pénzeket használnának fel arra, hogy tönkretégyék ezt a területet. De itt nem csak mezőgazdasággal foglalkozók élnek, hanem nagyon fontos a geológiai terület is, a mezőgazdasági termékek, amelyek tényleg gazdasági értéket képviselnek ebben a ezen a területen. Nagyon fontos ugyanis ez a tevékenység a gazdák számára, hiszen az elmúlt tíz év során négyszeresére növekedett az ebből származó jövedelem az emberek számára. Minőségi termékeket állítanak elő ezt a területet tehát körülbelül 30 gazdaságban biogazdaságá kívánják átalakítani. Nagyon fontos a táj is ebből a szempontból, ...2014-15-ben nagyon fontos szerepet töltöttünk itt be. Végezetül pedig szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a jövőben nem lehet elpocsékolni így a földterületet. Ami a mobilitást illeti, nem szabad régi projektek alapján megoldani ezt, mert akkor csak újra termeljük azokat a problémákat, amelyekről hallottunk, és amelyek Olaszországban már is tapasztalhatók. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság részéről Márko Gasparinetti úrnak adom meg a lehetőséget, hogy a bizottság részéről tájékoztasson minket a helyzetről, parancsoljon. May I speak Italian as a matter of... Uh, Köszönöm szépen. Beszélhetek olaszul uh, a petíciót benyújtók érdekében? Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Régi projektnek minősítették ezt, Úgyhogy amit a jelenlevő polgármesterek is elmondtak, sajnálatos módon nem lehet visszatekinteni az új irányelv miatt. Ezért a felvetésekre jogi szempontból válaszolnánk. Ami az irányelv alkalmazását illeti, Mindazonáltal. ahogy az 50-es irányelv, az 50 per 2008-as irányelv kérdése felmerül, a kérdés az volt, hogy aktualizálni kellene ezt az eljárást. Én úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy ez a projekt több más projekttel együtt, amelyet folytat Olaszország, annak ellenére, hogy a 2008 per 50-es irányelvet megsértette, politikai kérdés is, és ezt az parlamentnek kell értékelni. Hogy lehet az, hogy egy ilyen motivált levél is született ezzel, és ennek ellenére nem történt semmi. Ez pedig a lebegő minőségére is vonatkozott. Már 2005 óta alkalmazni kellene. Tehát el kell ítélni Olaszországot, mert nem tartja tiszteletbe ezeket a jogszabályokat. Már van egy második jogsértési eljárás, ez felveti Olaszország felelősségét, mert úgy használja a területet, a saját területét, amely teljesen régi fajta ö, ö, közlekedési eszközöket akar támogatni, és ez nem felel meg egyáltalán az modern elképzeléseknek. Egyszerűen nincs értelme ezeknek a projekteknek. Elmondták a, a polgármesterek is, hogy e, egyáltalán nem felelnek meg az igényeknek. Úgyhogy csak ezen jogsértési eljárások keretén belül lehet valószínűleg megoldást találni ezekre a problémákra, ahogy már említettem. Azonban, ami az értékeket illeti, és amelyek 2005 óta érvényben vannak, egyáltalán nem tartják tiszteletbe őket. Ami Lombardiát és Venetót illeti, itt a leggazdagabb területekről van szó, tehát abszolút nincs semmiféle megfelelő kifogás, amit például Bulgária vagy más országok tudnának felvetni annak érdekében, hogy nem tudják teljesíteni pedig Bulgáriát is elítéltük 2010-ben emiatt. Úgyhogy ebben a kontextusban az olasz hatóságoknak meg kellene fontolniuk azt, hogy megfelel-e ez a projekt az olasz törvényeknek. Tehát konzultációt kell folytatni, és azt hiszem, hogy érdemes odafigyelni arra, amit elmondtak a hozzászólók. Ami a közleményt illeti, amit a parlamentnek küldünk, el kell mondanunk, hogy már volt ilyen jogsétési eljárás Olaszországgal szemben, és tényleg régi törvényről van szó, amely alapján ez a projekt megszületett, de már azok a rendelkezések sem hatályosak. Nyilván hasznos lenne, ha az Európai Parlament Partíciós Bizottságához megfelelő adatok érkeznének azzal kapcsolatban, hogy ez a projekt eltér már az 2008-ban elfogadottaktól. Ezt azért kérem, mert az első közleményben a parlamentnek felolvasom. Azt olvasom, hogy új projektként jelentez meg 2015-ben, és ez alapvetően megfelel az előző projektben foglaltaknak. És ha ez így van, akkor még érvényes. De amit ma hallottam, valaki azt mondta, főleg az első hozzászóló, hogy ez a projekt nem felel meg az eredetinek, a kezdetinek. Úgyhogy itt van egy kis különbség az írásban elküldött, parlamentnek elküldött közemény tartalmától. Ma hallottunk egy csomó körülményt, és fontos megérteni azt, hogy ha ez a projekt, amiről beszélünk, tényleg egy már 2008-asnak felel meg, ami elsőnek tekintendő, vagy pedig teljesen másról van szó a jogi következmények szempontjából van különbség, mert egy olyan irányelv, mint az, amire utaltunk, amit nem alkalmazunk már, mert ez régi, akkor az új irányelv hatályos. Elnézést kérek, hogyha most csak pontosan jogi magyarázatokkal szolgálok. Azt gondolom, hogy a petíciót benyújtóknak fontos, hogy ez a projekt megfelel-e annak a formának, amely 2008-ban volt érvényben, vagy az új irányelvnek kell hatályosnak lennie. Nos, ami viszont az általános problémát illeti, hogy Olaszország a levegő minősége szempontjából is problémákat okoz, ebben a régióban tényleg súlyos a helyzet, különösen súlyos és állandó a helyzet. Bulgária és Lengyelország után Olaszország a harmadik helyen áll a levegőszennyezés szempontjából a 2010-es adatok alapján. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much. That is... Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt ez az információ. Kérem tehát, hogy ezt az információt írásban is juttassa el hozzánk, ez nagyon hasznos volna. Hiszen itt új elemekkel gazdagodott a korábbi tudásunk. Azt hiszem nem csak nekünk, hanem a helyi szereplőknek is fontos volna ez. Megnyitom a vitát, parancsoljanak. Eleonóra Evit, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm még egyszer a petíció benyújtóinak és a civil szervezeteknek és a polgármestereknek az aktivitásukat, hiszen hosszú ideje vannak ezen projekt ellen és köszönöm a pontos beszámolót is, amelyet az Európai Bizottság adott. Hiszem, mindazokat a kérdéseket érintették, amelyek számunkra nagyon fontosak, nem csak jogi szempontból, miszerint, hogy megfelelnek a beruházók a megfelelő jogszabályoknak, előírásoknak, európai vagy nemzeti jogszabályoknak, hanem felvetette a válasz a politikai szempontokat is. Mi pedig politikusok vagyunk, és ezeket a szempontokat is kérje, képviseljük. Én több mint két éve részt vettem az egyik nagy felvonuláson, ezen autópálya terv, ezen szuperstráda terve ellen, és megismételnék valamit, ami már elhangzott, de érdemes megismételni. Ez egy abszurd, őrült projekt, hiszen egy olyan múltban horgat fel a projekt ötlete, amely e, miért meghaladt az idő. A Malpensai repülőtér ma már nem a legfontosabb forgatókorong, Húsz évvel ezelőtt azt gondoltak, hogy ez egy hatalmas forgalmi központ lesz, de már meg nem az. És nagyon fontos, hogy ezeket a térségekre is kitérjünk, a térség igényét is figyelembe vegyük, már pedig ez az autópálya fityet hánya a térség igényeire. Többször hangsúlyoztuk, hogy ez az egész projekt elveszítette a belső logikáját, elveszítette értelmét, meghaladta az idő. Ugyanakkor a területek pedig ökológiai átalakulást élnek meg, és ez európai szinten, meg a nemzetállamok és a régiók szintjén is új gondolkodásmódot vezetett be, környezetbarát, fenntartható módon kezdünk dolgozni, kezdünk termelni, és így kell, hogy eldöntsük a projektjeinket is. Már pedig ez a projekt mindennek az új jövőbe mutató kezdeményezésnek ellentmond, és tönkreteszi őket. Nem is beszéltem még a levegő minőség veszélyeztetésének szempontjáról. Úgy gondolom, hogy az ilyesfajta projektekkel ráadásul az autó használatra buzdítjuk az állampolgárokat, ahelyett, hogy a közösségi közlekedést használnak és közösségi fenntartható közlekedési módozatokat választanának, amelyek nem terhelik a környezetet és az emberek életét, ilyen például a vonatközlekedés, egyébként ez egy nagyon jól fejlett közlekedési hálóval rendelkezik a vasút. Fontos ugyanakkor, hogy lássuk, hogy igenis nagy fejlődése lehetőség áll a vasút közlekedés előtt. Még egyszer mondom, ez egy meghaladott projekt, a környezetvédelmi hatásvizsgálat sem veszi figyelembe ezeket az új szempontokat. -e semmi ok arra, hogy ezt a projektet bevezessék, végrehajtsák, megvalósítsák. nincsen szükség erre a projektre, hiszen teljesen új infrastruktúra épült ki, új infrastruktúra és gondolkodás határoz meg bennünket. Ezt kérik a civil szervezetek, ezt kérik az állampolgárok, de mi a Movimento Cinque Stelle, az én pártom, az csillag Mozgalom is levélben fordult a helyi és az országos és a regionális hatóságokhoz, a környezetvédelmi hivatalhoz, hogy végre figyeljenek um, az állampolgárok szavára, az állampolgárok érdekeire, hiszen egy alternatív projektet kell megfogalmazni, és e projektre egyelőre nem nagyon figyelnek. Kérem tehát, hogy az elnökünket, hogy tartsák nyitva továbbra is a petíciót. Köszönöm, Eleonora. Angela Rolina felé fordulok azonnal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elismételném, ami az imént elhangzott, amiről a korábban is beszéltünk, hogy milyen trükköket alkalmaznak a kormányok hogy ezeket az infrastruktúra projekteket megvalósítassák. Köszönöm a bizottságnak a prezentációt, nagyon hasznos és nagyon világosá teszi a dolgokat. Nagyon egyszerű és világos volt a bizottság, szerintem nincs is mit hozzátenni az ő előadásukhoz. Amit itt most látunk, igaz, hogy a szennyezőnek kell fizetni a szennyezését, de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki fizet, akkor annyit szennyezhet, amennyit jól esik neki. Nagyon gyakran a szennyezőknek van pénze, hogy ezt megfizesse, de fontos, hogy a hatóságok végezzék a munkájukat, és emlékeztessük az olasz hatóságokat arra, hogy mi a feladatuk. És nem csak Olaszországban probléma ez, hanem az összes tagállamban azt látjuk, hogy az az Okuszi Egyezményt mindenféle módon megpróbálják kijátszani. És ráadásul itt közösségi finanszírozásra is sor kerül, úgyhogy tudunk büntetni. Köszönöm, Váli úr. Jó, szonor. Köszönöm szépen, milánói lakos vagyok. 500 méterre a lakásomtól van a legnagyobb onkológiai kórház Európában. A milánói zónában <clears throat> hatalmas a közle, közötti közlekedési terhelés, nagyon nagy a, a környezeti károk, nagyon magasak, és ez érződik az egészség állapotán is, ezért van szükség erre a hatalmas onkológiai központra. Nem csak gazdasági szempontokat kell figyelembe venni, hanem igenis az közegészségügy kérdését is. Ezek azok a kérdések, amelyek nem csak ezzel a projekttel, hanem egy sor más projekttel függenek össze. Egész egyszerűen a társadalom tár támogatását elveszítették ezek a projektek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a bizottság által mondottakat ellenőrizzük, és valóban a környezetvédelmi hatásvizsgálatot megerősítsük, végrehajtsuk újra, el, elfogadhatatlan, hogy ilyen mamut projekteket hajtsanak végre. Olyasfajta autó közlekedésre építették ezeket, amelyek nem valósulnak aztán meg téves becslések alapján, például a keleti öm, tangenciális öm, autópálya, és így van, ezt az EIB, az Európai Beruházási Bank is finanszírozta. Öm, az állam költségvetési garanciát vállalt rá, ugyanakkor nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. A költségek tehát egyrészt gazdasági természetűek, másrészt pedig az emberi egészséget károsítják ezek a projektek, és ennek is van persze költsége. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a érintett politikusok az összefonódással akár olyan közbeszerzési szerződéseket kössenek, amelyekbe akár még a mafiai szerepet vállalhat, legalábbis mafiaszerű struktúrákat működtetnek. Még egyszer mondom, elszúrjuk a közpénzt, károsítjuk az emberek egészségét, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a petíciót nyitva tartsuk, és odahassunk, hogy a helyi és az országos politikusok másfajta döntést hozzanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és a kollégáknak is köszönöm, hogy ilyen tömörek, gyorsak voltak. Most ismét Guerecki nevű vendégünknek adom meg a szót, hogy reagáljon arra, ami elhangzott. Köszönöm. Nos, ami a projektet illeti, szerintem ez teljesen föl, fölösleges, ugyanis ma olyan dolgot akarnak létrehozni, amire nincs szükség. Egyértelmű, hogy ha megnézzük az utat, az eredeti projektben. Nem részekből állt volna ez, és szerintem nem is az volt a cél, hogy odáig eljusson. Ez a malpenzai megközelíthetőség nevet kapta. egy olyan autópályát akarnak létrehozni, amely Malpensára megy, itt már a Milánó egyáltalán nem számít. Ami pedig a forgalmat illeti. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a projekt, ami teljesen őrült program volt már akkor is, egyetlen egy lényeggel rendelkezik, csak rosszabb lenne a helyzet, mert annak a forgalomnak egy része, amely most nem rajtunk keresztül halad, oda kerülne. Úgyhogy szerintünk igaz, hogy a 2015-ös projekt nem volt jó, mert olyan tényeken alapult, amelyek teljesen mások. teljesen más projekt született most, hiszen Málpézet és Milánót akarja összekötni. Még hozzátenném, hogy arra engedez minket következtetni, hogy a pénzalapokat egy olyan út építésére szánnak, amit aztán már nem lehet módosítani. mindenképpen föl akarják használni a megnyert pénzeket, mert ezt nem lehet kiengedni a kezükből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megpróbálom összefoglalni a kérdést. Azt hiszem széles az egyetértés körünkben, hogy a petíciót nyit, a petíciókat nyitva kell tartanunk, és a nemzeti kormány minisztereinek az infrastruktúra, környezetvédelmi, közlekedési minisztériumokba és a helyi önkormányzatoknak is el kell küldenünk ezt a tájékoztatást, kiemelve, hogy a jelenlegi jogszabályoknak kell, hogy megfeleljen a projekt, illetve arra ösztönözni őket, hogy továbbra is folytassák a dialógust a bizottsággal. Mert úgy érzem, hogy ebben az esetben a bizottság mellettünk áll. Vannak olyan elemek, amelyeket a bizottság számára el kellene küldeni önöknek, a petíciót benyújtóknak, ha jól értettem. Tehát, ha jól értettem, azt kérte, hogy küldjenek el önhöz bizonyos ö, dokumentációt, ö, információt, és természetesen nekünk is küldjenek belőle másolatot a petíciós bizottságba. Úgyhogy megkaphassuk időben, írásban a bizottságtól is az aktuális információt. És természetesen nagyon köszönjük, hogy elutaztak ide Brüsszelig. Tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy magasabb szinteken is felvessék ezeket a problémákat, és mindenképpen követni fogjuk a, ennek a petíciónak az alakulását, mert Európának ez a része tényleg túl szép ahhoz, hogy tönkre tegyék. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm és ö, biztonságos hazatérést kívánok önöknek Európa ilyen gyönyörű sarkába. Máriász úr következik, aki a petíciós bizottság döntéseiről, tanácskozásairól fog beszámolni a 216-os cikk alapján, ennek hetedik bekezdése alapján. El szeretném mondani, hogy az előadó és az árnyék előadók tényleg nagyon szorosan együttműködnek, hogy még az év eleje előtt a határidőnek megfelelően el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Máriász úr, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Talán én is azzal kezdeném, hogy a titkárságnak köszönetet mondok az együttműködésért és az erőfeszítésekért, amivel segítettek el jelentés elkészítésében. Hiszen nagyon fontos jelentésről van szó, abból a szempontból, hogy hogyan működik a szakbizottságunk, és mit végeztünk el 2016-ban. Nagy öröm volt számomra, hogy ennek a jelentésnek én lehettem a raportőre, hiszen 94-ben, mint egyetemi professzor, a petíciós joggal foglalkoztam az Európai Parlament keretén belül, vizsgáltam ennek a lehetőségét, és tudományos cikkeket is írtam e témában angolul, franciául. Az Európai Parlamenti Tanulmány is utalt az egyik tanulmányomra. Nagyon fontos az a jog, hogy petíciót nyújthassanak be az állampolgárok. Látjuk ezt, Például a mai alkalommal olasz állampolgárok érkeztek hozzánk, és elmesélték, hogy milyen problémáik vannak, amik aggatják őket, és ennek közvetlen kapcsolata van, tehát nekünk közvetlen kapcsolatunk van az állampolgárok, ami vagyunk az egyetlen ilyen szakbizottság, és a 94-es tanulmányomban is kifejtettem ezt. Most, hogy én lehetek a jelentéstevő a felelős a szakbizottságunk munkáért, utalnék a tanulmány második részére és az indoklásra. Az indoklásban látható egy sor információ arról, hogy hogyan lehet gyakorolni ezt a jogot. Tudjuk, hogy nagyon kevés szóban kell megfogalmazni a petíciót. Aztán 2016-ban azt láttuk, hogy 1069 petíció volt, most viszont már 1500-at nyújtottak be. Óriási a növekedés tehát. Változásokat tapasztalhatunk a befogadhatóság tekintetében is. A 2016-os számok az elfogadható és elfogadhatatlan petíciók számában jelentős változást mutatnak a korábbiakhoz képest. Az elfogadott petíciók tekintetében óriási problém, mindig megpróbálunk tenni valamit. Nagyon sokszor a petíciók azért nem születnek meg, mert nincs idejük az állampolgároknak benyújtani a petíciót. Angolul, franciául nyújtanak be nagyon sok petíciót, a görög az a hatodik helyen szerepel, nem rossz hely egyébként. A nemzetiség petícióban nyújtója országa szempontjából, Görögország a nyolcadik, Olaszország, Németország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Románia, Lengyelország és Franciaország után. Milyen témákra vonatkoznak? Szociális ügyek, belső piac, igazságügy, alapvető jogok, tulajdonjog, a petíciók, benyújtóid ezek a témák érdeklik. A, az állampolgárok élőben is nézhetik ezt a mai vitát, például a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon keresztül is. Azt tapasztaljuk, az állampolgárok ezt rendszeresen meg is teszik. Görögország számára is vannak nagyon fontos nyitott projektek, például a Halkidiki aranybányászat problematikája, a Trojka, az Európai Bizottság nagyon sok témában reagál a benyújtott petíciókra, és ismét utalnék arra, hogy a háborús jóváltétel mennyire gyakran erőkerül a petíciók benyújtói témái között. 2016. szeptemberében befogadhatónak, elfogadhatónak nyilvánítottunk egy ilyen petíciót, de sajnos Szeptember 8-án 2016-ban a többség azt kérte, hogy lezárjuk ezt a petíciót, mert az Európai Unió hatáskörébe nem tartozik. Én megmagyaráztam, hogy de igen, mert nagyon komoly problémáról van szó. Görögország és Németország kapcsolatait ez aláássa, és a nácik által legyilkolt ezreknek való igazságszolgáltatásról is szó van ezáltal. A megszállás után rengeteg görög tárgyal, görögországi javakkal távozott a, nemze, a német hadsereg, óriási zsákmányjal tértek haza, és ezt még nem rendeztük. És a szakbizottságunk a németországi háborús jóvátétele kapcsolatban nem hajlandó meghallgatást tartani évről évre. Elhalasztja ezt, az összes frakció elutasítja, még az európai baloldal is, pedig kéne meghallgatást tartani a német háborús jóváltételről. Meglepett engem, hogy még a GUE sem szavazott ennek a nyilvános megvitatása ellen talán a, né- a görög kormányt akarják segíteni, ami szintén nem halad ebben az ügyben. Elnök azt, hogy néhány fontos ügyre szeretnék még kitérni amelyek aggasztják az európai állampolgárokat. Hatodik pont például felsorolja azt, hogy az alapjogi karta és végrehajtása nagyon sokszor problematikus. A bíróságok nagyon gyakran korlátozóan értelmezik ennek, a jog, ennek a, az alkalmazását. Azt mondják, hogy a tagállamokat csak annyiban korlátozza, annyiban érinti, az alapjogi karta, amennyiben a nemzeti jogszabályok megegyeznek ennek a pontjaival. Mi ezt szélesebb körben szeretnénk alkalmazni. És még egy pont, mi fog történni az állampolgárok jogaival a Brexit után? Azt láttuk, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok petíció érkezett. Milyen jogok maradnak fenn, például a 63 ezer Egyesült Királyságban élő göröggel mi fog történni a Brexit után, milyen jogaik lesznek. A bizottság tevékenysége szempontjából nagyon fontos a fogyatékossággal élők helyzete is, ezzel is sokat foglalkoztunk. Ami pedig a marakesi szerződést illeti, a vakok és gyengék látók jogairól, ezt is el kéne fogadni, és ratifikálni kéne minden tagállamban. Nagyon fontos ez a kezdeményezés. A 15. pont gyermekjóléti kérdéseket feszeget. Ez rendkívül fontos, különösen ha figyelembe vesszük hogy a gyermekek jogai, a szülők jogai hogyan egyeztethetők össze, különösen akkor, hogyha a szülők elválnak. Az adoptálásról is volt szó. Elnök asszony, igyekszem gyorsan haladni, de még egy nagyon fontos problémára térnék ki, és ez az állampolgárok azon joga, hogy a 11-es pont értelmében kezdeményezéssel élhessenek. Gratulálni szeretnék a mediátornak is, aki nagyon szorosan együttműködött velünk, és kérem a kollégákat, akik a, én utánam hozzá fognak szólni, hogy a jelentéssel kapcsolatban fogalmazzák meg megfigyeléseiket, ami nagyon hasznos lenne a számunkra, hogy időben tudjunk szavazni róla. Elnök, köszönöm szépen! 234 ben Cato Major latinul mondott valamit, ami azt jelenti, hogy függ, és tehát teljesen független attól, hogy miről beszéltek, ő mindig azzal fejezte be, hogy engem is, én is, hogy szerintem már pedig Kartágot pusztítsuk el. Miért is jut eszembe ez? Mert bármilyen kontextusban szót adunk Mariász úrnak, a kedvenc témáját veti fel. Mariász úr ez egyébként óriási eredmény. Nem tudtam kihagyni sajnos ezt a Kátó idézetet. Néhány árnyék előadónk itt van, de előtte még emlékeztetnék, hogy a Petiben november 22-én szavazunk erről a jelentésről, és utána a decemberi plenárisra ö, plenárison fog sorra kerülni. Most Csáki Pál kap szót. Thank you very much. I would, I would... Köszönöm szépen, szlovák nyelven fogok most beszélni. Nie som, nie som šedým spravodajcom pre tento materiál. Pán Preda zastupuje v tejto oblasti Európsku ľudovú stranu. Ale... Köszönöm szépen. Preda úr nem tudott eljönni, egy más szakbizottságban dolgozik, éppen ezért az ő véleményét, illetve a néppárt véleményét szeretném elmondani. A néppárt, illetve Preda úr üdvözli a Maria úrral való kitűnő együttműködést, és az anyagot nagyon szakmailag kitűnően kidolgozatnak tartjuk. Preda úr, hangsúlyozzam, a hatékonyságot a PETI szakbizottságban való hatékonyságot, a döntések átláthatóbbá tételét. Valóban a szakbizottság jobban dolgozik most, mint korábban, és persze ez néha terhet ró a munkavállalók, a szakbizottság munkavállalói, illetve a képviselők számára nagyobb munkát kell végeznünk, aztán nagy kihívást jelent számunkra a Brexit, bár nem tudjuk, hogy a Brexit milyen kihatással bír majd. A néppárt támogatja azt a gondolatot is, és üdvözöljük, hogy a Peti az Európai Polgári Kezdeményezés ügyért dolgozik, ez egy nagyon jó gondolat, hogy bevonjuk az állampolgárokat a folyamatban, a jogalkotói folyamatban is. Mária úrral tehát a legtöbb kérdésben egyetértünk, egy pont kivételével, gondolom tudja, hogy miről beszélek. Ez a Görögországnak fizetendő német jóvátétel, háborús jóvátétel ügye. Preda kollégám azt írja, hogy a néppárt erre a javaslatra nemmel fog szavazni, és ezt én magam is megerősíthetem. Minden kollégánk nevében egyetértek ezzel. Én kicsit óvatosabban fogalmazok, mint Preda kollégám, jobban értem Maria úr felvetését, igényeit, és egyetértek azzal, hogyha valaki az ideáljaiért, a céljaiért harcol. És még egy személyes észrevétel. Maria úr az én édesapámra emlékeztet a 70-es években, mondja már majdnem 50 évem 40 évem. Édesapám a 70-es években mindig újra megerősítette, hogy a Szovjetuniónak és a kommunizmusnak el kell buknia. Hadifogoly volt a Szovjetunióban. Én a 70-es években nem hittem neki, azt gondoltam, hogy utópia miről beszél, és aztán 20 év után azt láttam, hogy valóságá vált. Lehet, hogy Marias kollégának is ide, igazán lesz 20 év múlva. Köszönöm szépen! Jude, köszönöm. The report, um, as well, and thank the... Én is üdvözlöm ezt a jelentést, és köszönöm a jelentést ebből és a titkárságnak. A jelentés nagy részét támogatni tudjuk, de lesz majd néhány módosítónk. Talán négy pont van, amit itt most megjegyeznék. Az első, a petíciók számából világos, hogy nem nagyon volt változás ezeknek a számában. Tehát még mindig feladatunk van, oktatni kell, képezni az állampolgárokat arra, hogy van joguk petíciót benyújtani, legyünk proaktívabbak ebben. Van egy ötletem egyébként, hogy ezt hogyan lehetne, és a szakbizottságba érkezett petíció benyújtók kapcsolatban megdöbbentett az, hogy azt láttam, hogy nagyon gyakran sikerült konkrét eredményeket elérnünk, nagyon jó E tanulmányokra, tanulmányok készültek, ami egyébként szerintem megmutathatna, hogy az állampolgárok életét hogyan javítja, hogyan javítja a helyzetüket, hogyan old meg konfliktusokat nap mint nap, nem jogi értelemben. És ehhez kapcsolódik az is, az egyik kulcsfontosságú szerepe a szakbizottságunknak, hogy az állampolgárok hallathatják a hangukat az Európai Parlamentben. Meglep tehát, hogy csak 61 petíció benyújtó jött el hozzánk 2016-ban. Igen, persze az jó, de amikor a benyújtókkal beszélek, akkor érzik azt, hogy van valami hatás az ügyükben, amikor eljutnak ide, és szó szerint, szóhoz jutnak, és közvetlenül interakcióba léphetnek a szakbizottságunkkal, illetve az intézményekkel. Lehet, hogy az időnkből sokat igényelne, de hogyha gondolkozunk arra, hogy mire szánjunk több időt, akkor én a petíciók benyújtóinak a meghallgatására nyújt, szánnék több időt munkaszervezés szempontjából. A jelenlegi kontextusban van egy bizalmi válság, erről beszéltünk itt a szakbizottságban is tavaly. Láttuk, hogy döntést kell hozni 2016-ban a meghallgatáson 2017-ben szintén hallottunk erről a bizonvesztésről, és idén is felmerült. A, a petíciós bizottságnak nagyon fontos szerepe van, és ami meglepett az az, hogy az EU-s népszavazás előtt és után az Egyesült Királyságban hány állampolgár gondolta azt, hogy az Európai Parlament ad lehetőséget arra, hogy hallassák a hangjukat. És kár, hogy a jelentés persze szól a Brexitről, de nagyon röviden, és szerintem abban a válságos pillanatban több ezer állampolgár az Európai Parlamentre tekintett, azt gondolta, hogy mi tudjuk képviselni őket, és nagyon sok állampolgár van Európában, 4,5 millióról beszélek, csak az Egyesült Királyságon belül és az EU-n belül, akik érintettek a Brexit tárgyalások által és akik azt gondolták, hogy a petíciós szakbizottság lehet az ő szószólójuk. És mi tudunk bármilyen befolyással lenni az ő nevükben a helyzet alakulására. Szerintem érdemes lenne erre jobban rámutatni a Brexitről szóló bekezdésben. Persze elismerem, hogy egyáltalán szó van a Brexitről. És még egy dolog, amit mint brit képviselő fontosnak tartok hangsúlyozni, nem csak az az, azon európai állampolgárokról van szó, akik az Egyesült Királyságban vannak, hanem azokról a brit állampolgárokról is, akik az kontinens területén élnek, tehát mindkét irányban hatnak majd a hatások. A harmadik dolog, amit említenék, fogalmazunk sarkosabban az Európai Bizottság válaszaival kapcsolatban. Próbál, ha meg akarjuk szüntetni ezt a szakadékot a bizalom tekintetében a, a köztünk és az állampolgárok között, akkor nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság időszerűen válaszoljon, de a tanács is időben reagáljon. Alig kapunk lehetőséget arra, hogy a tagállamok eljöjjenek, és érveljenek az állampolgárok által felvetett problémák kapcsán. Itt az olasz petíciók esetében érdemes lett volna az olasz kormány véleményét is meghallgatni. És a negyedik pont, és nagyon gyors leszek, megígérem, a petíciós hálózat nagyon jó előrelépés. A részvevők nagyon gyakran a petíciós szakbizottság tagjai, akik egy másik szakbizottságnak is a tagjai, ez egy kicsit aggasztó, tehát jobban ki kéne terjeszteni. Jaroszláv és én például az Intának is a tagjaiba vagyunk. Úgyhogy nem tudunk ennél távolabbra nyúlni a parlamentben, más képviselőket bevonni, úgyhogy szerintem a képviselők irodáiban kéne kampányolnunk, hogy tájékoztassuk őket, tájékoztassuk őket arról, hogy hogyan lehet petíciót benyújtani, és ők tovább tudják majd adni ezt az információt az állampolgároknak. És az utolsó dolog, azt gondolom, hogy nagyon szerencsétlen dolog lenne, hogyha a jelentéstevő ezt a jelentést arra akarná használni, hogy a saját konkrét kampányát erősítse ezzel. Mindannyian sokat tudunk, hiszen ebben a szakbizottságban már rengeteget beszéltünk erről az elmúlt években, de ez a jelentés nagyon fontos az egész szakbizottság munkája szempontjából, úgyhogy azt kérem, hogy az egész jelentést ne tegyük kockára valami miatt, amiről már egyébként döntést született a szakbizottság szabályai figyelembevételével, demokratikus módon. És ezt csak egy kérés a jelentéstevő felé kompromisszumok előtt. Köszönöm szépen mindezt az érdekes gondolatot. Valóban van itt miről gondolkoznunk, van itt miről beszélnünk, elgondolkoznunk, és buzdítom önöket, hogy javítsák a szöveget ezekkel a felvetésekkel. Angela, tessék! Köszönöm szépen! Én is meg szeretném köszönni a jelentés tervezetet Marias kollégának. Én ezt a jelentést múlt évben készítettem el, idén pedig árnyék jelentéstevőként támogatom a kollégát e jelentés elkészítésében. 2016-ban egy koordinátori ülésen döntöttünk arról, hogy ez a petíció, az ön petíció nyitva maradjon. Persze, egyre több petíciót nyújtanak be hozzánk, de ugyanakkor mégiscsak van egy pozitívabb eredmény is. A befogadható petíciók száma szintén nőtt. Ez pedig azt jelenti, hogy az állampolgárok igazán kezdik megérteni, megismerni a petíció eszközét, tudják, hogy mire lehet ezt használni, és jobban alkalmazzák ezt az eszközöt, eszközt. Örülünk ennek. 2016-ban, erről beszél az előadó is jelentésében, 61 eh, panaszos vett részt aktívan a szakbizottságunk ülésén. úgy gondolom, hogy arra gondol, hogy azok a panaszosok, akik eljöttek fizikailag is, személyükben eljöttek ide Brüsszelbe, ezek rájuk gondol. Frakcióm e jelentés legtöbb részét támogatni tudja. Azzal is egyetértünk, amit a, az állampolgári kezdeményezésről mondanak. Mond. Ez nagy lehetőség arra, hogy az állampolgárokat bevonjuk a politikai döntéshozatalba. Sajnos, az én véleményem szerint legalábbis az Európai Bizottság újabb és újabb akadályokat dönt ezen, gördít ezen eljárás elében. Kár, hogy a bizottság nem tartja be eredeti ígéretét. Aztán, ami az EU alapjogi karta nagyon szűk értelmezésére vonatkozó kritikát illeti, ezzel egyetértünk, aztán az Európai Bizottság által adott válaszok minőségét javítani kell, ezzel is egyetértek. Ma például hallottuk a bizottságot, világos, egyértelmű választ adtak egy petícióra, de máskor bizony sokszor látjuk, hogy a bizottság nem eléggé konkrét választ ad, sőt, égbe kiáltó, de előfordult már, hogy a bizottság egyáltalán nem jelent meg. Pozitívan értékeljük ugyanakkor a, a ombudsmannal való szoros együttműködést voltak éppen, tehát nem marad más, mint hogy megköszönjem a jelentéstervezetet és támogatásomról biztosítsam azt, módosítókkal persze szívesen gazdagítom. Kérdezem, hogy a bizottság kéri a szót. Monsieur Lefebvre, Köszönöm szépen, állok asszony. Először is üdvözöljük ezt a jelentést, és köszönjük Marias úrnak és a többi hozzájárulónak a jelentés tervezett tartalmat. Valóban növekszik a bizalmatlanság egy-két országban az európai intézmények irányában, és itt a PETI szakbizottság kulcs szerepet játszik ahogyan ez a jelentés tervezett is hangsúlyozza, hiszen a PETI szakbizottság valódi kapcsot teremt az EU intézmények és az EU állampolgárai között. Személyesen három kérdést vázoltam föl, melyek elemi fontossággal bírnak. Az egyik a Loch Nessi szörnynek nevezhető, ez pedig az 51-es cikk, az alapjogi karta 51-es cikkének értelmezése körül alakult ki. Ez egy soha véget nem érő történet, és a bizottság mindig a bíróság bölcsességére hivatkozik, nem is tehetünk másként az európai jog értelmezésével megbízott egyedüli testület, az Európai Unió bírósága. Persze a tagállamok kezében van, hogy az 51-es cikket megváltoztatják -e egy nap vagy sem. Ez úgy gondolom, hogy érdemes volna megváltoztatni. A második kérdéskör a Brexit tárgyalásokra vonatkozik, senki sem vonhatja kétségben, hogy ez a bizottság számára milyen fontos, ezt külön kihangsúlyozzuk a jelentésben, és egyetértünk azzal, hogy mind az EU állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, mind az Egyesült Királyság állampolgárai, akik Európában élnek, az ő jogaikat abszolút prioritásosan kell kezelni. A harmadik kérdés az európai állampolgári kezdeményezés kérdése. Valóban a bizottság erre vonatkozó javaslatát, melyel ezen fontos eszközt javítani próbáljuk, ismerik, próbáljuk a hozzáférést megkönnyíteni, és próbálunk odahatni, hogy pozitív eredményekre vezessenek ezek a kezdeményezések olyan módon, hogy valódi törvényjavaslatok szülesenek belőlük. Maria úr pedig a jelentés tervezetben felveti azt a kérdést, hogy az európai ombudsmannal való együttműködés nagyon fontosnak tartja. Mi is szívesen működünk együtt vele, úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi ombudsman Sir Riley nagyszerű munkát végez. Nem csak a name and shame nevezd meg, és uh, szégyenkezzék országvilág színe előtt uh, az ombudsman feladata, ha name and congratulate is ide tartozik, nevezd meg, és hadd büszkélkedjen, hiszen pozitív értelemben nevezted meg. Tehát ez is fontos részét képezi az Európai Ombudsman munkájának. A bizottság részéről nyomon követjük a szavazást önöknél és a plenárison. Köszönöm szépen, konstruktív hozzájárulásokat, és persze az intézmény közé együttműködést még tovább kell, el, el kell mélyítenünk, és úgy gondolom, hogy ezen az úton sokkal inkább előbbre haladtunk, mint néhány évvel ezelőtt. Nagyra értékeljük ezt. A módosítók benyújtásának határideje október 18-a, jövő szerda, délután háromkor, azaz, és most el kell mennem, és Csáki Pál fogja vezetni a következő napirendi pont vitáját, egy más ülésre kell mennem, de már is megadom önnek Máriász úr a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövidre foghatom magamat. Köszönöm a kollégáknak az észrevételeit, mi észrevételeiket mind figyelembe próbáljuk venni. Ami a kártérítési fizetések, kifizetéseket illeti, én a 2016-os eseményekre utaltam vissza, a jelentés is utal erre. A 16. pont nem lépi túl a kereteket. Persze, az, hogy más politikai pártok tagjai másként látják ezt a kérdést, az elfogadható. Ezt értem. Aztán, amit Valena asszony mondott, 2016. szeptemberében a GUEM engem szavazott meg, máma azonban a koordinátorok ülésén a GUEM a többiekkel szavazott arról, hogy ne tartsunk meghallgatást ebben a témában, a német jóvátételi fizetések ügyében. Vannak aztán itt még olyan témák, amelyek 1947-re húzódnak vissza, azt Csáki Pálnak mondom. Például a Benes dekrétumok kérdésében sem tisztáztak mindent, és hogyha ezek a megoldatlan történelmi kérdések megoldatlanok maradnak, akkor bizony neki kell durálkodnunk, hogy pozitív megoldással, de a múlt örökségét meghaladjuk, és talán pozitív megoldást találhatunk a német háborús kártérítések fizetésének kérdésére is. Javaslatot teszek az elnökségnek viszonylag kevés panaszos van, aki el is jön a szakbizottság ülésére. Kevesen jönnek el. Anyagi okból nem tudnak eljönni? Lehet, hogy nincs pénzük, hogy ide utazzanak? Hiszen gyakran <clears throat> munkanélküliek a panaszosok. Érdemes volna azon elgondolkodnunk, hogy a technika segítségével nem lehet -e eh, kapcsolást, direkt eh, kapcsolást létrehozni a panaszosok és a szakbizottság között. Így lehetőségünk volna arra, hogy egy videokonferenciára csatoljuk be őket, és nem kellene ide utazniuk. Részt vennének itt volnának, még ha fizikai valójában nem volnának itt. Azt gondolom, hogy ezzel is közelebb vihetnénk Európát a polgárokhoz, és nagyobb részvételre buzdíthatnánk őket másodszorban. A mi szakbizottságunk az a szakbizottság, amely a témákat megnyitja. És a bizottság, az Európai Bizottság azután meg kell, hogy vizsgálja, hogy nem sértették-e meg az európai szabályokat, az európai szerződést a felek. Tehát erre tekintettel kell lenni. Köszönöm még egyszer a kollégák észrevételeit, figyelembe veszem a felvetéseiket, de azt gondolom, hogy a legtöbb és a legfontosabb témában egy véleményen vagyunk. Ami a német háborús jóvátételt illeti, a szakbizottság nem fog arra sarkallani, hogy megváltoztassam a véleményemet, de elismerem az önök véleményét. Ez egy nyitott történelmi sebe, és ezt kell orvosolni valamikor. Köszönöm. Köszönöm, Maria úr. Köszönöm az észrevételüket, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Ezt a napi rendepontot lezárhatjuk, és még csak egy napi rendi pontunk van, ez pedig eh, az én szóbeli beszámolom. a ciprusi larnakai tényfeltáró utazásról. Rövidre foghatom magamat. Köszönöm mindenkinek, akik részt vettek, a titkárságnak a támogató munkát. Köszönöm a szakértőknek támogatásukat, és a helyi munkatársoknak is köszönöm Cipruson a támogatást. Kitűnően szervezték meg ezt az utat, köszönöm a kollégáknak a munkát, a munkájukat. Nagyszerű csapatunk volt, de két problémába ütköztünk. Az első probléma az volt, a kikötő volt. Egy eh, másfél kilométeres strand van Larnakában, és mellette van egy ipari kikötő. És a probléma abban áll, hogy a város és eh, a kikötő között nincsen igazi összeköttetés, és nem volt igazi egyeztetés az állampolgárokkal a kikötői út kialakításáról, a nyomvonalról, a polgárok joggal fogalmaztak tehát meg egy petíciót, írtak egy petíciót, hivatkozva arra, hogy a kikötői tevékenység, a kikötőbe vezető forgalom környezetkárosító lehet, sőt egészségkárosító is lehet. Komolyan vettük a larnakai helyzetet, érdekes volt látni, megtapasztalni a valóságot, és másnap pedig Nikóziában voltunk, és érdekes volt látni ezt, hogy az egyes minisztériumok ugyanarra a problémára milyen különböző megoldásokat javasoltak. Úgy tűnt tehát, hogy a ciprusi minisztériumok ebben a kérdésben nem egyeztettek. A gazdasági minisztérium, a belügyminisztérium más-más információt adott nekünk. Mi több, az egyik arról tájékoztatott bennünket, hogy egy további kikötő építését tervezik, ahol a veszélyes anyagokat szállítanák, rakodnak ki és be, és <clears throat> ez a kikötő a strand mellett pedig csak turisztikai kikötő maradna, ez elfogadható volna. Volt egy másik zóna is, amiben probléma mutatkozott. Itt is a polgárok a veszélyes vegyszerek megjelenésétől féltek. Nem láttuk ennek nyomát, de a polgárok aggáját komolyan kell venni erre vonatkozó javaslatot is megfogalmazunk, miszerint a gazdasági minisztérium által kiadott iparűzési engedélyeket komolyan kell venni, és a gazdasági minisztérium biztosított bennünket arról, hogy a veszélyes vegyi anyagok kezelésére ipari, iparűzési engedélyt nem adnak ki. nem volt igazi párbeszéd a felek között, erről számolt be a Larnakai főpolgármester, éppen ezért nagyon jó volt, hogy ott voltunk. Köszönöm a munkatársak beszámolóját, az anyagot elkészítjük, és decemberben készen leszünk arra, azt hiszem legkésőbb, hogy szavazunk. Kérdezem most már elnökként, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele. Úgy tűnik, hogy nem, akkor köszönöm. De van valakinek kérdése? Tessék. Köszönöm szépen. Csupán annyit akarok mondani, hogy gratulálok. Ez a delegációs út nagyon jó volt, érdekes volt, Gratulálok Natáliának a titkárságtól, kitűnően szervezték meg a tényfeltáró utat. És persze delegációnk vezetőjének is gratulációval tartozom, kitűnően végezte a munkáját, minden nagyon jól ment és nagyon hasznos látogatás volt ez. Azt hiszem, hogy ezen tényfeltáró látogatás a legjobb volt, amelyet, amelyre visszatekinthetek. Mindenről beszámoltunk a helyzetről, amit megtapasztaltunk, Láttuk a hatástanulmányokat, láttuk, hogy milyen hogy az ellenőrzést végrehajtó vállalkozás nem állt kapcsolatban a közigazgatással, egyszerűen rosszul kommunikáltak a felek egymással. Azt hiszem, hogy ezzel a jelentéssel hasznos munkát végzünk. Köszönöm szépen, és hogyha más kér, kérje még valaki a szót, hogyha nem, akkor a délelőtti ülést pontosan lezárjuk. Jó étvágyat kívánok, és fél háromkor folytatjuk.